kapcsolatban. Parancsoljon Mogherini asszony. Grazie, eh, Szíriában a régió legnagyobb humanitárius válságával kell szembenéznünk. 6,5 millió eh, szíriainak kellett elmenekülni az otthonából, és ha tovább folyik eh, a harc, akkor ők lehetnek a holnap menekültjei. 400 ezer szíriai nem fér hozzá humanitárius segélyekhez, főként az ostrom alatt álló területeken. A szomszédos országban 4,5 millió szíriai menekült él, valószínűleg tovább nő majd még ez a szám, mert tovább folynak a harcok Szíria területén. Háborús célokra használják a az éhezést, főként a gyermekeket és a nőket sújtja ez. A Madája régióban már hozzáférést kaptak a humanitárius segélyszervezetek, de ez kevés, rengetegen beszorultak olyan régiókba vagy városokba, ahol a legalapvetőbb segély sem jut el hozzájuk. a Homs környékén úgy tűnik, hogy fegyverszünet következett be, fegyverszünetet kötöttek. Ez némileg reményre ad okot, de az, hogy például a szíriai rendszer és szövetségesei kórházakat, iskolákat céloztak meg a támadásokkal, ez teljesen elfogadhatatlan, miközben a politikai folyamatot próbáljuk beindítani, minden felett arra szólítunk fel, hogy a civil célpontok bombázásának vessenek véget, és a nemzetközi humanitárius jogot tartsák tiszteletben. Katasztrofális lenne, hogy most, amikor a politikai folyamat úgy tűnik beindulni látszik, akkor pont akkor tovább kelljen szenvedniük a civileknek. A daesh szemben Irakban úgy tűnik, hogy sikereket eh, elértünk, Szíriában azonban kevésbé. Valószínűleg nem lehet teljesen legyőzni, hogyha a polgárháború eh, folytatódik Szíriában. A Daesh pont az ilyen eh, szektariánus káoszra építi a stratégiáját Szíriában és Irakban is, és csak egy egységes Szíria. Egy nem polgárháború által sújtott, egy megbékélt Szíria esetén képzelhető az, hogy egyszer mindenkor legyőzzük a Daest. Fontos, hogy komolyan gondoljuk, hogy a Daest le kell győzni. Egy ilyen egységfront létrehozásán dolgozunk Szírián kívül és Szírián belül is. Az Európai Unió persze vezető szerepet játszik ebben a folyamatban. Először is humanitáris okokból, de azért is, mert nagyon jól tudjuk, hogy a szír háborúnak véget kell vetni saját biztonságunk érdekében is, a Daesh elleni harcot csak ez segítheti, ez saját jól felfogott érdekünk. Konszenzusra jutottunk az International Civil Support Group keretein belül, két nehéz tárgyalási fordulón, de sikeres tárgyalási fordulón vagyunk túl, és dece legutóbb decemberben New Yorkban az ENSZ BT a 2254-es határozatát elfogadta. Sikerült úgy tűnik a nemzetközi közösséget felsorakoztatni egy olyan úti terv mögött, vagy mellett, amely a Szíriának és a régió szereplőinek valós kiutat kínál, és megmutattuk, hogy a nemzetközi közösség egységesen mögéjük állt. Persze, Szírián belüli párbeszédre van szükség a kormány és az ellenzék között, e, előkészítése folyik ezeknek a tárgyalásoknak. Genfben, ha minden jól megy, jövő héten elindulhatnak ezek a tárgyalások. Az, az állás a határozatban, az ENSZ határozatban hat hónapos határidőt szabtak arra, hogy egy kormány, egy hiteles kormány felálláson, és másfél évet adtak arra, hogy egy új szír alkotmány alapján e, új választásokat tartsanak. Persze egy ilyen választásban a Szírián kívülre szorult szíriaiaknak is részt kell tudniuk venni. Bizalomépítő intézkedéseket is eh, tervez ugyanez az eh, határozat, illetve a fegyverszünet eh, felügyeletét. Hát igen, csak ambíciózus célok ezek, és nagyon szoros a menetrend, a naptár is. Az is világos, hogy nem veszíthetünk több időt, és magasra kell helyeznünk a lécet magunk előtt, hogyha valóban komolyan szeretnénk javítani a helyzeten. Hogy a béke lehetősége, eh, a folyamat elindításának lehetősége valósá válik, egyre nagyobb az ellenállás a béke ellenségei részéről. Éppen ezért eh, most egy olyan, eh, megvillan egy reménysugár, amelyre korábban nem volt még Eh, igazából precedens, de ez a window of opportunity, a lehetőség ablaka, ahogy ezt angolul mondjuk, bezárulhat nagyon gyorsan. Éppen ezért eh, tartom olyan fontosnak, hogy végre sikerült a szíriai konfliktus eh, ügyében a régió szereplőit egy asztalhoz ültetni. Azért, mert tavaly júliusban az iráni megállapodásról is sikerült megegyezni, Ez a régiós együttműködés teljesen új lehetőségét nyitja meg. Ezt majd a következő téma alatt megbeszéljük. Szeretem egyébként az ilyen esti programokat itt az önök parlamentjében. Hát hosszú út áll előttünk, és göröngyös út. Ez világos. Tegnap kerül sor a legutóbbi e, külügyi tanácsra, ahol hosszasan beszéltünk arról, hogy a folyamat egységes támogatása, Stefan de Mistura munkájának támogatása hogyan e, működött a legjobban. Pár nappal találkoztam vele egyébként Brüsszelben, ahol a tárgyalások előkészítéséről beszéltünk, és arról, hogy az Európai Unió tagállamokkal karöltve hogyan tud még többet tenni annak érdekében, hogy az ENSZ BT határozatnak érvényt szerezzünk. Tegnap a külügyminiszterek beszélkel beszéltünk Szíria ügyéről, az Európai Unió és a tagállamok segítik majd előmozdítani a Szírián belüli párbeszédet, azt hiszem, hogy a, a konszenzusépítés és a közvetítés terén komoly tapasztalattal rendelkezünk. Hogyha megszületnek a fegyver letételi megállapodások, vagy a fegyverszünet megállapodások, akkor készen kell állnunk arra, hogy a szíriai, Szíriának nyújtott segítséget megsokszorozzuk. Az ország újjáépítését kell segíteni ahogy azt irányban is próbáljuk, fontos, hogy a felszabadult területek, a felszabadított területek, vagy ahol legalábbis ideglenes béke van, azonnal humanitárius segélyhez jussanak, ahol hozzáférünk ehhez a, ezekhez a területekhez, régiókhoz, amennyiben ez megvalósítható, eljutatható. Az Európai Unió a legnagyobb donor a szírválságban is. 5 milliárd eurót mobilizáltunk ez ideig, Tegnap a miniszterek megállapodtak abban, hogy egy közös megközelítésre van szükség a britek által rendezett, Londonban rendezett február elejé Szíriáról szóló konferenciáról, Törökországgal is komoly támogatást adtunk. Jordánia és Libanon irányába is további támogatásra van szükség, nem csak azért, hogy segítsük őket a menekültek befogadásában, mert valóban minden dicséretet megérdemelnek ez ügyben, de ez a két ország, Jordánia és Libanon nagyon kivannak tévenek a konfliktusnak, mindkettő másképp. Nyilván ma este beszélünk erről majd még. Nagyon fontos az Európai Unió számára, hogy valóban ez a két ország ellen tudjon állni hogy a politikai, gazdasági, társadalmi és katonai veszélyeket el tudják hárítani. A humanitárius és stabilizációs segély nyújtására is készen kell állnunk, amint erre megteremtődnek a lehetőségek, hogyha valóban eljutunk eddig a pontig. Hogyha, hogyha béke közelébe kerül az ország, akkor azonnal segítségükre tudjunk sietni. A Szaudarábia és Irán közötti feszültségekről a következő naprendi pont alatt fogunk majd beszélni. Mindkét ország esetében a tárgyalások során azt próbáltam jelezni, hogy mennyire fontos, hogy a szíriai tárgyalásokat valahogy védjük, hogy a két ország közötti, az említett két ország közötti konfliktus ne gyűrűzön tovább, ne legyen kihatással a nagy nehezen beindulni látszó szíriai tárgyalásokra. Ezért olyan fontos az, hogy mi együtt európaiak karöltve, együttműködve partnereinkkel, például az Egyesült Államokkal és másokkal, ugyanezt az üzenetet továbbítsuk a régió szereplőinek. Akik a Szírián belüli harcoló felekre kihatással vannak, azon kell, hogy munkálkodjanak, hogy a béke irányába tereljék őket. A bizalomépítésnek el kell kezdődnie, hiszen bizalom nélkül nem lehetnek tárgyalások, így lehet csak hiteles a folyamat, így hozhat csak eredményeket a szírnév számára. Kritikus fázisához érkeztünk a politikai folyamatnak, amiről Bécsben és New Yorkban megállapodtunk a regionális és nemzetközi szereplőkkel, itt az ideje, hogy ez valóságá váljon Szíriában, a helyszínen. Csak a szíriai pártok, szereplők és emberek tudják ezt persze megvalósítani, végrehajtani, a mi kell, ez szükség van az ő szándékukra is. Hmm. A zsabbal találkoztam a, a szíriai ellenzék koordinátorával, és beszéltünk arról, hogy a tárgyalási kapacitás javatására vagy növelésére is van módszerünk, hogy hogyan tudjuk ezt segíteni. Az ENSZ külön megbízott munkáját üdvözlendőnek tartom, hiszen nagyon nehéz munkája van a tárgyalások megszervezése, nem könnyű dolog a meg, megfelelően elő kell készíteni a terepet a tárgyalásokhoz, ez a siker egyik záloga. A civil társadalomról nem sok um, szót ejtünk a szíriai konfliktus megoldásában sajátos módon, mégis én úgy érzem, hogy a szír civil szervezetek nagyon sokat segíthetnek abban, hogy ezeket a helyi fegyver nyugvási megállapodásokat, fegyverszöneteket valóban betartsák a felek, ezért segíteni kell őket, a kisebbségi és vallási csoportok beleszólása nagyon fontos, etnikai vagy szektoriánus módon nem lehet egyik vagy másik felet támogatni. A befogadó, minden szereplőre kiterjedő folyamat járhat csak sikerrel, ez lett a leghatékonyabb módja annak is, hogy a Daesh-t legyőzzük, ezt láttuk már a múltban Irakban is, hogy ez a módszer működik. A, a korábbi években elkövetett hibákból most itt a lehetőség, hogy tanuljunk. Egy demokratikus, befogadó, nem szektáriánus Szíriát kívánunk építeni. Talán most először megtaláltuk a helyes irányt, szerintem békét teremthetünk Szíriában. Az elmúlt években megmutattuk, bebizonyosodott, hogy milyen óriási pozitív változásokat lehet elérni, az át e, alakulás megindulhat, és Daesh igenis legyőzhető. A nemzetközi szereplők végre egységesek. Öt év, öt év munkájára volt szükség ahhoz, hogy ideig eljussunk. Most a szíriaiakon a sor, hogy megragadják ezt az előttük fekvő lehetőségeket, hogy megállítsák a háborút, megállítsák a Daest. tudniuk kell, és ezért mondjuk újra és újra, hogy ott állunk mellettük, ott állunk mögöttük, segítjük őket, az egész országot és a régiót ebben a nehéz folyamatban. Köszönöm, most kaptam híreket egyébként az előző témával kapcsolatban. Jó híreket kaptam, elnök ura, megengedik, beszámolnék a jelenlévőknek, hogy a kolumbiai kormány és a FARC a havennai megállapodást bejelentette egy-két oldalú fegyverszünetről, és hogy milyen mechanizmussal kovánják ezt végrehajtani. A bogotai nagykövetünktől kaptuk ezt a hívest. E un'ottima Köszönöm szépen, ez valóban jó hír volt, köszönöm szépen, a lelnök asszony. Most a szíriai helyzetről tartunk tehát vitát, és először a frakció nevében felszóló kollégák következnek. Ezek az sorukban először az EPP nevében Gabriel asszony fog szólni. Köszönöm elnök úr, főképviselő asszony, köszönöm a világos üzenetet, kötelezettségvállalásot is. Igen, ön elmondta, hogy milyen kihívás előtt áll az Európai Unió, egyrészt politikai, másrészt humanitárius szempontból. Ehm, szeretném felhívni négy dologra a figyelmét először is a tagállamok hozzájárulására. Tudjuk, hogy a humanitárius helyzet eh, az elég eh, szomorú eh, ma, de a holnapra is fel kell készülni. Az adott szót be kell tartani. A, túl a menekültválságon is. Emellett beszélni kell Genfről is. A felek kötelezettségvállalásait ki kell kényszeríteni. Nem csak a jó hiszeműségről van szó, hanem arról, hogy betartsák a az átmenet érdekében kötött megállapodásokat, kötelezettségvállalásokat. Két megoldás. A támogató csoport közötti megoldás az nem kedvez a folyamatoknak. A biztonsági tanács decemberben hozott egy állásfoglalást, ami elég világos. Nisztura képviselő pedig felhívta a figyelmet a nők részvételének fontosságára. Ez egy befektetés Szíria jövőjébe. Én Jordán külügyminiszter eh, és eh, eh, Jordániát és Libanont is támogatni kell. Támogatnunk kell a kulcsfontosságú partnereket, és meg kell oldani a menekült válságot, és természetesen meg kell tanulni, a, le kell vonni a tanulságokat. Köszönöm, Bostináró úr, következik a szocialista és demokraták részéről két perc. Tessék, Viktor. Köszönöm, elnök úr főképviselő asszony a szíriai polgárháború a hatodik évébe lépett. Múlt héten láttuk, hogy milyen tragédia volt Madájában a kikényszerített éhínség. Ezzel jár a háború egy országban. Láttuk, hogy szíriai gyerekek halnak éhen, Örültünk annak, hogy végre sikerült egy humanitárius konvojnak az ostromlott városba bejutnia, ahol 40 ezer embert éheztettek ki több hónapon. Szíria nyugati városai hasonló helyzetben vannak. E, csak ismételni tudom azt, amit Ban Ki-moon mondott, az éheztetés, mint e, háborús taktika büntetést érdemel. Teljesen nyilvánvaló, hogy le kell vonni politikai tanulságokat, és a 2254-es BT rendeletet, valamint a bécsi megállapodásokat is be kell tartani. A politikai a politikai párbeszéd révén tudunk csak végleges megáldás, megoldást találni. Az orosz bombázások válogatás nélkül pusztítják el a, a civil civil központokat, ezek kontraproduktívak. Az összes szereplőnek, Törökországnak, Szaudarábiának részt kell venni a megoldásban, ezért is üdvözlöm az ENSZ biztonságépítő megoldásait, illetve a donor konferenciát, amely februárban ő, ő, áll össze. A szíriai megállapodással sikerülhet majd a Daesh elleni eredményeket is elérni, illetve leállítani a menekült áradatot, és remélem, hogy egy napon legyőzzük a Daesh-t. Belder úr, a szó az egyszer nevében egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Főképviselő asszony, két kérdést szeretnék önnek föltenni a szíriai tragédiával kapcsolatban. Az elfoglalt területeket és az azokon élő keresztény kisebbség elnyomását kiéheztetését tapasztaltuk. Láttuk, hogy háborús eszközként használták a lakosság kiéheztetését. Záhrában, Aleppo közelében és Deir ez-Zorban is, ahol például 200 ezer szíriait ejtett úszul az iszlám állam. Ezek olyan területek, ahol az iszlám állam ellen működő és azt bombázó koalíciós gépek röpültek el, az Európai Uniós közreműködött ebben, ugyanakkor segélycsomagokat az európaiak nem doblak le közéjük. Az keresztényeket meg kell védenünk, hiszen a házaikat elkobozzák, és nagyon sokuknak menekülnie, menekülnie kell a kurdok ugyanakkor keresztény posztokat támadnak meg Hakaszében és Kamisliban és sok más helyen is. Ezzel is kezdenünk kell valamit. Köszönöm szépen. Telicska úrnak adom meg az AT nevében a percet, két, a szót két percre. Alelnök asszony, gratulálok az ön Kolumbiával kapcsolatosan elvégzett munkájához. Két hónap múlva is itt lesznek majd ön, hogy gratulálhassak önnek a megállapodáshoz. Való, valóban az elmúlt napokban nagyon sokat tett ebben az témában. Világos, hogy az elmúlt öt év véres háborúja, kihatással volt természetesen elsősorban a szriaiakra de igazából éreztette a hatását az egész világban. Érezzük a Daesh terrorista támadásainak megsemmisítő hatását a francia területen, az oroszok, a törökök, a szaudiak és mások is megsínlették ezt. Úgy gondolom, hogy az az elmúlt év valóban figyelmeztetésül szolgált, különösen az európaiak számára. A szíriai háború átalakítja a politikai helyzetet az egész kontinensen. Különösen a szíriai menekültek helyzete és az erre adott válasz valóban megosztotta az Európai Unión. A novemberi terrorista támadások Párizsban valóban, valóságban azt jelentették, hogy ez a fenyegetés most már az egész kontinensen keresztül napi aggodalmakat vet fel. Hiszünk a Genfi előrelépésekben, nem szabad kudarcot valladunk. E, négy pontot kell kiemelnem, hogy az Assad e, rezsimet, e, Oroszországot, Iránt egyaránt köti a biztonsági tanács határozata annak érdekében, hogy a civilek elleni katonai támadásokat azonnal zárják leszüntességbe, és a humanitárius segélyeket pedig támogat, be kell engedni az országba. A politikai megoldás a humanitárius előrelépések nélkül nem lehet. Most pedig nagyon rövid leszek. Valódi politikai átalakulásra van szükség a szak eh, elnézés elnök asszony, még 10 másodperc, a nemzetközi térséget pedig eh, arra kell kötelezni, hogy támogassák ezt a folyamatot, illetve el kell kerülni a háború eszkalálódását. Az iszlám állam elleni kampányoknak ez kell legyen a célja. A szélesebb körű szíriai dinamikára is kihat ez. Önöknek sok sikert kívánok, és természetesen nagyon örülök, hogy a szíriai cseh nagykövetség remélhetőleg a humanitárius segély, segítségnyújtás szempontjából segítséget nyújt majd. Azt kérem mindenkitől, hogy tartsák be a felszólalási időt, ön pedig egy perccel túllépte a felszólalási időt. Hardi, Hagyi Georgiú lesz a következő hozzászóló. Mogherini asszony, nem tudom, hogy van-e itt a teremben valaki, aki tulajdonképpen lényegét és hasznosat tud-e mondani Szíria szempontjából. Hogyha van itt bárki, akkor kérem, hogy szólaljon fel. Most már nagyon kevesen vagyunk itt a teremben, mindenki az arab tavaszról beszélt, nagyon sokan emelték fel hangjukat, és azt mondták, hogy nagyon kemény és nagyon hideg arab térre számítunk. Több millió menekült van, több százezer ember veszítette életét. Ha megoldást keresünk, akkor az európai vezetők, a világ vezetőinek feladata az, hogy a kormányzati és az ellenzéki erőket egyaránt összefogja. Szaudarábia és Irán közötti feszültségek egyre növekednek, és azt láttuk, hogy a török hadsereget is felvonultatják a kurdok ellen. Ezért mindenkihez intézek felhívást, illetve Mogherini asszonyhoz. Kérem, hogy hívja fel az Egyesült Államok korábbi elnökét, George Bush-t, és mondja meg neki, hogy nézze meg, mik lettek a következményei annak, amit ő tett. Ugyanis a politikai céljai nem értek el eredményt. Nézze meg a több millió menekültet, az embereket, akik meghaltak, és nézze. Köszönöm szépen, Loch Bilder asszony következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt főképviselő asszony a Bécsi novemberi tárgyalások új reményt keltettek a tekintetben, hogy békét lehet teremteni. Ez a folyamat azóta megint csak elakadt, és egyelőre nem tudjuk, hogy a Genfben tervezett ülésre egyáltalán sor kerül-e. Várható, hogy a tárgyalások addig nem fognak új lendületet venni, amíg az alapvető kérdésekben nem lehet megegyezni. Az a szír ellens, ellenzék azt követeli, hogy a szír kormány szüntesse be a városok blokádját és a civil lakosság bombázását. Ezt továbbra sem tölti be a kormány. Madája csak egy a, a nyomorítélt városok közül. Oroszország, Irán bevonásával lehet csak mindezt elérni. Erre kell törekedni, és egy következő tárgyalási körben pedig azt kell eldönteni, hogy kiket lehet bevenni az új, esetlegesen új szír kormány alakításba. Egyértelmű, hogy a kurdokkal kapcsolatban az EU-nak szint kell vallania, lehetőség szerint inkluzív módon. Nagyon fontos továbbá, hogy a humanitárius helyzetet, a szír lakosság helyzetét radikálisan javítsuk, Februárban Londonban lesz egy donor konferencia, és ott az EU-nak el kell érnie, hogy kellő mennyiségű pénz és adomány jusson a menekülteknek és a helyben maradt súlyos helyzetben levő civil lakosságnak. Borkézi úrnak adok szót, köszönöm szépen, elnök asszony. Január 25-én fogunk a szírekkel tárgyalni, és Mogherini asszonyt kérdezem ebben az ügyben, hogy tényleg megvalósul-e ez az ülés majd? Van-e esélye megegyezésre? Egyelőre még nem tudjuk, hogy egyáltalán kik fognak részt venni ezen a tárgyaláson. Azt hiszem, hogy ez még nincs elég készítve, kerülképpen előkészítve. A céljaink szépek, de azért arra is oda kéne figyelni, hogy hogyan érjük el őket, és meg kell mondani a humanitárius helyzettel kapcsolatban a valóságot minden fórumon, illetve a fundamentalisták szerepéről, Törökország szerepéről is nyíltan kell beszélni. Érdemes lenne egyszer az EU véleményét hallani arról, hogy az ISIS hogyan tudhatott és tud mindmáig olajat exportálni Törökországnak illegálisan. És a moszkvai hozzáállást is kritikusan kéne kezelni. Jelenleg az oroszok a probléma megoldásának fő kerékkötői szerintem. Golnis úrnak adok szót. 200 ezer áldozat, 300 ezer ember ö, ö, keresztény él Szíriában, akiket üldöznek, egyeseket keresztre feszítettek, és lefejeznek. Ez botrányos. Ahhoz, hogy ezzel a kérdéssel egyáltalán foglalkozunk, tudjunk, ahhoz azonban kéne már egy tárgyaló fél, és nem lehet megkerülni Szaudarábiát, Törökországot, Katárt sem, akik a dzsihadista mozgalmat támogatják, nyíltan vagy kevésbé nyíltan, és Irán meg az oroszok pedig a másik oldalt. Továbbá ne legyünk annyira naívak, hogy azt higgyük, hogy majd ott hirtelen demokrácia lesz, szabad választások, és majd a menekültek majd mind visszamennek örömmel egy szétrombolt városba, országba. Egyrészt a zsihadisták sem fogják őket befogadni, másrészt nincs hol lakniuk, és ehhez nemzetközi erőfeszítésre, és főleg a muzulmán országok hozzájárulásáról lesz szükség, hogy a hozzánk jött menekülteket vissza lehessen küldeni, ehhez az ENSZ fellépésére, van szükség. A nyugati hatalmak bombázása nem fogja elhozni a boldogságot a lakosság. Szecina képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, az ISIS és az Assad rezsim a polgárháború főszereplői. Az Assad rezsim azonban a szövetségeseitől függ. Oroszország tavaly szeptemberben avatkozott be a konfliktusba, abban a pillanatban, amikor Assad ellenfelei kezdtek jobb helyzetbe kerülni. Tehát hogy gyakorlatilag megmentette Oroszország, ezzel meghosszabbítottak a háborút, és útjára indult egy újabb menekült hullám. Az EU-nak eh, együtt kellene működni Oroszországgal és Assaddal is. Milos Zeman is Assad támogatására szólított fel, és itt a parlamentben is egyre többen hangoztatják azt, hogy együtt kellene működni Oroszországgal a terroréni küzdelemben. Nos, én ezt abszurdnak eh, és skizofrénnek tartanám. Olyan országokkal eh, működjünk együtt, akik államterrorizmust folytatnak, barátnak, Működjünk együtt Oroszországgal, és az a rezsimmel nem, ez elfogadhatatlan. De, és az Assad rezsim halálosabb fenyegetés jelent, mint maga az iszlám állam. Ez utóbbi, mint egy 1400 ember tölt meg, Assad több mint 12 ezret beleértve gyerekeket, nőket, és rengeteg civilt kínzott meg az Assad rezsim. Ezért szerintem az Assad rezsim még veszélyesebb, mint az ISIS. Köszönöm szépen, Weidenholzer úr következik. Köszönöm, elnök asszony. A szíriai események borzasztó tragédiát jelentenek, több százezer halott, elpusztult vidék, szinte 5 millió menekültek a külföldre, az élet alapjai semmisültek meg. A szomszédos régióban elképzelhetetlen megterhelést jelentenek a menekültek, és nagy próbatelé tétel ez az Európai Unió számára is. Minél gyorsabban véget kell vetni a szíriai háború háborúnak. Valamennyien ezt akarjuk. Az ENSZ határozat sokak számára az alagút végén a fényt jelenti. Minden a konfliktusban részvevő fél leül egy asztalhoz, és szerintem jogos azt remélni, hogy valami elindult, és a főképviselő asszonynak szeretnék nyomatékosan nagy köszönetet mondani a fáradozásaért, hiszen a, nem mindig Rivalda fényben, hanem háttérben nagyon keményen dolgozott. A következő heteket nagy izgalommal várjuk. Rengetegen halnak meg, sokan éheznek, sokan menekülnek azon bombák elől, amelyeknek a célja tulajdonképpen, hogy véget vessenek a háborúnak, sokan pedig Assad fürdbombái ellen menekülnek az erőfeszítésekkel párhuzamosan eh, ki kell mondanunk, hogy biztonságos terület területekre van szükség, ahova a menekültek visszatérhetnének, hiszen legtöbben ezt akarják. Kobániban is láttuk, hogy ezrek tértek eh, vissza, holott eh, Kobániban is minden elpusztult. Az emberek békében akarnak élni de amikor éheznek, erre nincs lehetőség, és nagyon sok még a politikai fogoly is. Ezekre az emberekre szükség van a demokrácia felépítéséhez, mint Baszer Kadábölt, aki első perctől kezdve demokrata, de nem tudjuk, hogy tulajdonképpen éle még. El kell gondolkoznunk azon, hogy esetleg nem kellene egy új marsal terv a régió számára. Ez lehet az alapja annak, hogy visszatérjenek a menekültek. Köszönöm szépen, Sáke asszony következik. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony. Most, eh, hogy megkötetett a megállapodás Iránnal, felszólítom Irán Iszlám köztársaságot, hogy szüntesse azt a támogatását, fejezze be a háborút Szíriában. Láttuk, a gyermekek halnak meg Madajában, Szíria szenved. 2016 van, és úgy tűnik, mintha elfelejtenénk, hogy megígértük soha többet, de Assad továbbra is bombázik, bombákat dob le, és ugyanúgy Oroszország ezt teszi. Az EU-nak mindent meg kell tennie, amit csak tud és ebben a hihetetlenül bonyolult helyzetben érre kell állnunk, hiszen humanitárius segélyre továbbra is szükség van. A menekültek továbbra is menekülnek Szíriából és a környékről. Elfogadhatatlan, és nagyon rossz az, hogyha most csak akkor kezdünk foglalkozni a válsággal, amikor az minket is érint, amikor rengeteg menekült érkezik Európába. Túl sok tagállamot érint ez már, és sokkal több mindent kell tennünk. Arnaud Köszönöm, elnök asszony. Néhány héten belül öt éve már háborúban lesznek, és eh, amitől mindenki tartott, azóta bekövetkezett. Szíria kaotikus állapotban van, és a nyugati kormányok ehhez hozzájárultak eh, azzal, hogy eh, a dzsihadistákat is tartalmazó úgynevezett kevésbé radikális dzsihadistákat is támogattuk. Ma a szíriai rezsim a legbűnösebb a madajai éhezés miatt, de az al és az egyéb szalafistákat is vissza kell szorítani. A jelenlegi helyzetben azt látjuk, hogy Kefraja és Fa települések szenvedése azt mutatja, hogy nem érdemes a szíriai kormány szemben lojalisnak maradni. A, az iszlamisták közben Líbiába teszik át székhelyüket, és anélkül, hogy észrevennénk és tennénk bármit, közben továbbra is fennmaradtak a kémiai fegyverek Szíriában. Elnökasszony nemrégiben éhező gyermekek, nők, idős emberek képét láttuk Madája városából. Az éheztetést, az éhínséget a Saddam rezsim büntetésként használja. Az élelmiszer, a víz, a gyógyszerek nem képezhetik alkuárát. Madaja nem az egyetlen szíriai város, ami ostrom alatt van. Az ENSZ azt becsüli, hogy 14 területen több százezer ember éhezhet. Ezért nagyon fontos, hogy a humanitárius segítségnyújtás bejusson az országba. Az ISIS az országnak ezen a területein egyre növekszik, éhínség, kínzás, milliók lemészárlása következhet be. A bécsi folyamattal kapcsolatban az európai illetve a nemzetközi közösség bevonása nélkül nem tudunk megoldásra találni. Az, hogy ön főképviselőként kereskedelmi előnyt biztosított Jordánia számára, ez nagyon pozitív fejlemény. Nagyon fontos, hogy a muszlim országok széleskörű koalícióra lépjenek a terrorizmus elleni küzdelemben. Mi az EU-ból Szaudarábiát arra biztatjuk, hogy működjenek együtt a többi országgal, illetve velünk, hogy a konfliktus végére jussunk, békét, jólétet biztosítsunk a szíriai nép számára. E, Arnaut e, képviselőtől kap egy kék kártyát. Kán úr, az önvezetője Jeremy Corbyn azt mondta, hogy az ISIS-nak vannak erős pontjai. Egyetérte ön ezzel, és ha igen, melyek az ízés erős pontjai? Én csupán azt tudom, hogy az ízéssel szembe kell lépnünk, ugyanis az iszlám nevében, amit elkövetnek, borzasztó sok kárt okoz az elég világnak, ezért a lehető legtöbbet meg kell tennünk azért, hogy eltöröljük az ISIS a felszínéről. Kozolino képviselő következik. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, ha megnézzük, hogy hogyan alakul ez a vita, csupán azt tehetjük, hogy Mogherini asszonytól azt kérjük, folytassa a munkát ön, ugyanis nagyon hasznos munkát végez, tegyen meg minden öntől telhetőt azért, hogy hitelesek legyenek az, az ENSZ határozatának érvényesítése. Nagyon fontos, hogy konkrét intézkedéseket fogadjanak el az elkövetkezendő hetekben e, e, határozattal összhangban. azt hogy tegyünk meg mindent azért, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget, ami most rendelkezésre áll, tudva, hogy nagyon sok akadály, nagyon sok csapda van, például a humanitárius tragédia, amit a régióban tapasztalnak. Teljes fiatal generációról beszélünk, kiskorúakról, gyermekekről, szíriai gyermekekről valódi erőfeszítést kell tennünk. Egyfajta marsal tervként tehát az oktatás területén, hogy segítsük őket. Ezen kívül pedig nagyon keményen kell dolgozni azért, hogy a bizalomhiányt leküzdjük azon csoportok között, amelyek az iszlám államot ellenzik. Én személy szerint azt gondolom, hogy ki kellene használni azt a reményt, ami az iráni megállapodással megszületett. Freund képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Jogosan mondjuk el újra meg újra, hogy határozataink és nyilatkozataink túl lassan hajtódnak végre a béke folyamat, ugyanígy ide tartozik Kolumbiával szemben most itt rossz híreink vannak, New York Times-ban olvasom, hogy, hogy kétséges, hogy a szír lázadók tényleg asztalhoz ültethetők-e. Mindenki a békét akarja már, de annál tovább nem jutunk, hogy az, épp az éhehalás előtt megmentsünk néhány embert. Ugyanúgy, ahogy Iránnal sikerült áttörést elérni atomügyben, itt a menekültek, de nem csak a menekültek miatt, főleg a helyben lakók és még élők érdekében sürgős beavatkozásra, humanitárius beavatkozásra lenne szükség, és persze a felek leültetésére. Köszönjük. Andrulakis úrnak adok szót. Köszönöm, elnök asszony. A szíriai népszenvedés folytatódik. Újabb százak, ezerek halnak meg. A bécsi béketárgyalások némi reménysugárt adtak, de az egyedi múlt hétvégi humanitárius segítség ellenére mégis csak haltak éhen emberek, és 130 öt ö, civil lakost megöltek, 400-at elraboltak. Ö, minden eddigi erőfeszítés ellenére. Ami a menekült válságot illeti, tűrhetetlen, hogy nem sikerül elérni a deeszkalációt, ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, ahhoz csak azt kéne végrehajtani, amit már eldöntöttünk, például az áttelepítési programokat is el kellene kezdeni. Köszönöm, az elnök most elrendeli a spontán felszólalások körét. Peti Rasszonynak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony politikai megoldást kell találni erre a konfliktusra, pedig minden érintett részvételével. Csak így eh, lehet majd fokozatosan öt év háború után elindulni a megoldás eh, felé. A béketárgyalások eh, eredményre kell, hogy vezessenek. A DES által megtestesített veszélyre sürgősen kell választ adni. A Daesh 35 eh, keresztény falut eh, támadott meg 2015-ben, 250 embert ölt meg, és eh, több ezer embert hurcolt el az otthonából. És azóta csak tovább romlott, romlott a helyzet. Nagy veszély fenyegeti a keresztényeket, ez nagy veszteség mindenki számára, Szíria számára, és hiszen a vallás szólás, szabadság, a demokratikus fejlődés alapja. Mindent meg kell tennünk, amit csak tudunk. Az összes érintettet, mindenkit arra kell biztatnunk, hogy tegyenek meg mindent a béke érdekében, és lépjenek fel az ISIS-szel szemben. Elnök asszony, mindenek előtt szeretném Mogherini asszonynak megköszönni mindazt, amit tesz. És különösen köszönöm a azt, hogy óvatosan fogalmaz, de mégis a remény üzenetét hozta el ide azzal kapcsolatban, hogy milyen lehetőségeket lát. Szeretném még ehhez hozzátenni azt is, hogy talán egyre jobban el kell gondolkoznunk arról, hogy mi lesz majd a konfliktus után Szíriával. A szíriai emberek embereknek kell megfogalmaznunk valamilyen üzenetet, azoknak is, azoknak is címezve, akik menekült táborokban élnek. Nem szabad elkövetni ugyanaz a hibákat, mint Irak és Afganisztán kapcsán. A nyugat, a világ demokratikus része nem segített eleget emberi erőforrásokkal, hogy a háború után felépítsék az, újra az országot. A fiatalok, akik menekültáborokban vannak, őket oktatni kell, tanítani kell, képezni, hogy menjenek vissza Szíriába, és ne csak a saját életüket építsék fel, hanem egész Szíriát. Ezért van szükség egyfajta marsal tervre. Köszönöm, hogy az elnök asszony Marias úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Az ISIS legyőzése attól függ, hogy sikerül-e befejezni a szíriai polgárháborút, és lesz-e valamilyen politikai megoldás újra fel kell építeni az országot, demokratikus választásokra lesz szükség. Ugyanakkor el kell szigetelni azokat az erőket, akik a dzsihadistákat támogatták. E, Törökország, Szaudarábia, Katár segítik a dzsihadistákat, és az EU tűri Ankara játékait, sőt, még pénzt is adunk nekik, 3 milliárd eurót, hogy Törökország, hát úgymond látszólag segítse e, az EU-t a a menekültek visszatartásában, de helyett segítik azokat az embercsempészeket, akik emberek ezreit szállítják a vesztükbe. Európa nem tud több menekültet befogadni. A helyzetet most már tényleg sokkal aktívabban kell kezelni, foglalkozni kell ezekkel a problémákkal, létre kell hozni ott a hotspotokat, ahol a menekültek vannak, Törökországban mindenek előtt. Kósa úr. Köszönöm szépen. Tisztelt főképviselő asszony, azt mondja, hogy nincsenek előrelépések Szíriában, nyilvánvalóan nincsenek, amikor olyan demokratikus barátaink vannak, mint Törökország vagy Szaudarábia, vagy nem csak félre tekint, hanem még az olajcsempészetet is lehetővé teszi. Olyan szervezetekről van szó, amelyek nem egyeztettek a kormányokkal korábban. Azt hiszem, hogy ezt a megszállottságot, amivel az Egyesült Államok rendelkezik, ezt el kell felejtenünk, és egy Európai Uniós hozzáállást kidolgozni, a szíriai kormányjal azt láttuk, hogy nagyon sokszor arról panaszkodnak, amikor nem lehet, hogy nem lehet Szírián belül párbeszédet folytani. Nem az Egyesült Államoknak, nem EU-nak, nem Oroszországnak kell Szíria jövőjét kidolgozni, hanem Szíriának, ami Bécsben, New Yorkban és valószínűleg Genfben dolgozunk ki. Köszönöm szépen, következő Bosztaltó úr. Köszönöm szépen, elnök asszony annyi ellentmondás után, most, hogy több száz ezer halott van, több mint 6 millió menekült, megkezdődött a tárgyalási forduló, és mi ezt nagyon szerettük volna, de kik tárgyalnak? Olyan csoportok, amelyeket Szaudarábia javasolt, ezek pedig radikális dzsihadista erők kérdezzük magunktól, hogy az érintett felek valóban akarják a békét, ugyanis a konfliktus tekintve Nim Aldir elítélése azt mutatta, hogy nem igazán. És akkor még nem is beszéltünk Törökországról. Al-Assad elnök jövője sem oldódott még meg, Oroszország, Irán, Egyesült Államok mind-mind vesztegetik az időt. Ezért a következő kérdést teszem fel. Hogyan lehet eljárni, hogyan lehet fellépni a fegyverek, fegyverellátást, illetve a pénzellátást kell megszüntetni. Katar, Kuwait. Úgy tűnik, hogy a kereskedelmi forgalom, illetve az olaj kereskedelme még mindig folytatódik. Jó. Epitidios képviselő következik. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy Szíria példája mutatja, Európa itt is azt csinálja, mint mindig, tétovázik, nem lép, és pusztán intellektuális kérdésként kezeli a problémát és a valódi probléma megoldó eszközöket, intézkedéseket nem viszi oda, nem ö, alkalmazza. A humanitárius helyzet katasztrofális. A harcokban a kiéheztetés miatt ö, nagyon sokan szenvednek, halnak meg, és az EU karbatett kézzel áll. El kell izolálni azokat a területeket és országokat, amelyek a dzsihadistákat támogatják, Törökországot, Katárt és Szaudarábiát ki kell közösíteni, és az EU elnökségének pedig azolin tárgyalásokat kell fölvenni az oroszokkal, Assaddal és a kurd ellenzékkel, és a helyben élők mindegyikének meg kell adni a lehetőséget, hogy kormányban képviseltesse magát, ez civilizációs botrány, az EU botránya is, ami ott történik. Most megadom főképviselő asszonynak a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is leszögezném. Van most reménység, és ezt meggyőződéssel mondom. Ha, ha felmerül a reménységnek bármilyen sugara, akkor nehéz bármilyen eredményt elérni. Tehát ezt meg kell ragadni. De valóban göröngyös út lesz még ezen a alagúton keresztül, amelynek a végén fény van. Ne várják azt, hogy a közeljövőben hatalmas áttörés történik majd, de odáig jutottunk most el, hogy a jó útra léptünk, de még nem sok, ut- nem sok távolságot tettünk meg ezen előre. De egy évvel ezelőtthöz képest azért most megalakult a nemzetközi közösség, és sok mindenben egységesek vagyunk, van roadmapünk, vannak terveink, tehát valamit előre léptünk. Tudjuk, hogy mik a céljaink. A tárgyalásokat készítik már elő, és az Európai Unió koordinálásával zajlik ez, valamennyi tagállam együttműködését koordináljuk, és mindenki meggyőződéssel vesz részt a tárgyalásokban. A következő tanácsi ülésen is egyébként arról is szó lesz, hogy valóban mind a 28 tagállam jelen legyen ott, és folyamatos feedback történjen a helyi szint és mi közöttünk, és a parlament is ebben aktívan részt vehessen. Ebben látom a szerepünket. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy mi szabjuk meg a feltételeket, viszont megteremthetjük a feltételeit annak, hogy elkezdődjenek a tárgyalások, szoros együttműködésben az ENSZ-szel. Többen arra kérdeztek rá, önök közül, hogy a delegációnk hogyan tevődik össze, illetve az ellenzék szerepe mi lesz, milyen időtervel, milyen összetételrel fognak tárgyalni, így, és hogy tényleg sor kerül a következő fordulóra hétfőn, vagy sem. A külügyminiszterekkel tegnap erről tárgyaltunk, és Dimisztura úrral is személyesen egyeztettem közvetlen azelőtt, hogy idejöttem volna tegnap. Az ENSZ külön megbízottjának speciális szerepe van, amit a támogató csoport elismer és alá dolgozik. Nekünk, az Európai Uniónak az ENSZ elsődlegességét el kell ismernünk a szerepben. Az ENSZ fogja kitalálni és egyeztetni a szereplőkkel, hogy milyen időterv szerint lehet előrelépni, és mi azon leszünk, hogy minden szereplője a konfliktusnak úgy érezze, hogy rá szükség van a tárgyalások során. Mi európaiak azt tehetjük, ahogy az elején is elmondtam már, hogy így vagy úgy, miután az ENSZ külön megbizotja kialakította az időtervet a tárgyalásokról, mi azt garantáljuk, hogy az egész szír társadalom valamennyi szíre pártja, kisebbsége, többsége jelen legyen a tárgyalásokon, részt vehessen a politikai folyamatokban, kivéve a Dást, illetve az Ánuszrát és vagyokat a szélsőséges terrorista csoportokat, amelyek kitartanak a terror mellett de még nekik is azt kell érezniük, hogy ami történik, nem csak ellenükre van. Itt elsősorban a szír lakosság érdekében cselekszik mindenki az ország fennmaradásáért. És ebben persze a környező országok érintettek leginkább. Fontos még azt is leszögezni, hogy ahogy Kosszolino kollega is említette, hogy itt generációs feladatunk is van. Egy generációnyi szír részben meghalt, részben nem fért hozzá az oktatáshoz, elvesztette reménységét, és ezt évtizedekkel fognak fizetni az elveszett generáció tagjai, ezért tényleg azon vagyunk, hogy mindenünkkel, pénzünkkel, munkánkkal az oktatási programokat karoljuk föl. Garantálnunk kell, hogy az egyébként korábban magas képzettségű szintű szír társadalom újra kezébe vehesse a saját jövőjét, és előbb-utóbb eljön az újjáépítés ideje, és akkor kell, hogy legyen elég fiatal és középkorú szakember értelmiségi, aki tudásával, kompetenciájával újjáépíti az országot. Tehát őket már most képezni kell, és sajnos kimaradt valóban egy generáció. Ezt kell, ha lehet még elkapni, mert egyébként a probléma, és maga a radikalizáció is tovább ö, görgetődik. Sok fiatal életében eddig csak háborút látott, menekültáborokat, éhezést, erőszakot, és ez nem a legjobb szocializáció a jövőre nézvést. Tehát humanitárius kötelezettségünk is, de valódi érdekünk is fűződik ahhoz, hogy ezt a generációt amennyire lehet még megmentsük. Végül pedig sok kérdés felmerült a tárgyalásokkal kapcsolatban, illetve még a ma esti témánkkal kapcsolatban is, hogy Szaúd-Arábia és Irán kapcsolata hogyan alakul, a törökországi helyzet, hol tart a vallási kisebbségek, keresztények helyzete milyen. Ezekről még ma folytatjuk a vitát, holnap-holnap után is, és előre bocsáthatom mégis, hogy Számomra nagyon megtermékenyítő itt részt venni a parlamenti vitákban, mert a munkámat nagyon segíti, hogyha érezhetem mind a bizottságban, mind a tanácsban, hogy milyen támogatássága van a fellépéseknek. Én magam is voltam képviselő egy nemzeti parlamentben, és kép, volt képviselőként ö, szerényen azt javaslom, hogy önöknek is legyen egy külpolitikai napirendje, amely a legfontosabb külpolitikai kérdéseket prioritásként kezeli az Európai Parlament számára, ezeket viszont erőteljesen megfogalmazza, képviseli, viszi kifelé. Hogy ne ismételjük magunkat, és ne eszünk el a részletekben. Végül pedig arra válaszolnék, ami egy konkrét kérdés volt, hogy Jordánia kereskedelmi kedvezménye miben áll? Erről hosszasan tárgyaltunk tegnap. Nasser Judavel, a jordániai külügyminiszterrel, két oldalú találkozón. A külügyi tanácsban is téma volt a dolog. És a jordániai ö, királynő is Brüsszelben járt múlt héten, és igen, támogatni akarjuk Jordániát nem csak pénzügyi eszközökkel, hanem ideiglenes, célzott, kivételes szabályokkal, amelyek révén Jordánia kereskedelmét az EU-val felpörgetheti. Ugye a londoni konferencián nagyon ambiciózus, kreatív tervel álltak elő, munkahelyeket akarnak teremteni, nem csak a jordániaknak, hanem az ottani szír menekülteknek is, ez nagyszerű kezdeményezés, ezt kell fenntarthatóvá tenni középtávon, hosszú távon. Az a mi feladatunk is, hogy a környék országaiban és saját hazájukban újabb konfliktusok generálása nélkül a szír lakosság reintegrálható legyen. Itt nagy számokról beszélünk, és még ha Szíriában el is ül a háború, háborús feszültségek veszik továbbra is körül az országot. Remélem, hogy a továbbiakban is számíthatok az önök támogatására ezen a csapás irányon is, tehát nem csak a pénzügyi támogatásról beszélünk, a menekültek befogadásáról, jordániai támogatásáról, hanem arról is, hogy kereskedelmi eszközökkel is támogassuk a moderált országokat a környéken, hogy a stabilitás pillérei maradhassanak. Itt abba hagyom. Köszönöm az inputot, amit önöktől kaptam, és remélem egyben, hogy épp olyan ösztönző lesz a következő tárgyalási körünk is, mint a mostani volt az utóbbi három-négy hónapban, és a partnerség jegyében lépünk föl a válságzónákban, globális szinten is, annak érdekében, hogy ezt a nagyon válságos helyzetet végül is a helyes irányba befolyásoljuk.